We... Nos, elkezdjük az ülésünket, illetve inkább azt mondanám, hogy folytatjuk a délelőtti ülésünket. Jó napot kívánok ismét mindenkinek. Először is az a öröm ér bennünket, hogy a görög soros elnökség képviselője jött el hogy elmagyarázza, hogy mit terveznek tenni az elkövetkező fél évben. Görögországban jártam egy delegációs úton, és önökkel találkozhattam, már önnel is a munkatársaival, nagyszerű volt az út, nagyon kedvesen fogadtak bennünket, köszönjük szépen. Ez alatt, a soros fél év alatt nehéz dolguk van, minden soros elnökségnek sokat kell dolgozniuk, dolgoznia, és persze nagyon pragmatikusnak is kell lenni, kompromisszumra késznek kell lenni. De hát persze mindenki számára nehéz ez, nehéz időszak, ez másrészt nagyon izgalmas időszak is. Örömmel hallgatjuk tehát meg a miniszterasszony beszámolóját a programjáról, a féléves programról, Kollia, Vasszó Kollia, nemek közötti esélyegyenlőséget felelős asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves üdvözlőszavakat úgy gondolom, mi több meg vagyok róla győződve, hogy a görös, görög soros elnökséget eh, barátélag fogadják, és abban is biztos vagyok, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy eh, az önök által végzett munkát, hogy nem mondjam harcot támogassuk a nők, de nem csak a nők érdekében. Mint tudják, hölgyeim és uraim, Görögországban és más dél-európai tagállamokban még eh, komolyan küzdünk a krízis hatásaival. Az Európai Bizottság prognózisa decemberből az eurozónára semmiképpen sem pozitív jövőt fest Görögország számára. 2013-ban egy olyan szinten határozták meg az életszínvonalat, amely az Egyesült Államok 1956-os életszínvonalával hasonlítható össze. Az Európai Parlament, a görög elnökség során persze tovább fogja végezni munkáját, és először is megköszönöm önöknek, hogy én barátélag fogadtak, és tájékoztatom önöket, hogy mi is munkának állunk, munkának veselkedünk. Persze felmerül a kérdés, hogyan lehet a nemek közötti egyenlőségről beszélni, amikor az állampolgárok egy részének sokkal komolyabb problémai vannak. Luxus problémával, luxus kérdéssel állunk vajon szemben? Nem, nem szabad ezt így látnunk, hanem egy teljes összességében, kontextusában kell látni a kérdést, hiszen nem csak a világ lakosságának fele, feléről van szó, nem csak arról van szó, hogy az egyenlőjogoságot megteremtsük, hanem alapértékekről is van szó, arról tehát, hogy a férfiak és a nők azonos értéke, értéket kapjanak a társadalomban, és ez a jóléti társadalomhoz vezető úton is egy fontos lépés. Érdemes a múltba visszatekinteni. Bár az ilyen köz, érdeket még nem sikerült teljesen megjeleníteni, még hogyha visszatekintünk a múltba, a legtöbb nő, aki foglalkoztatott, alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, mint a férfiak. 1995-től máig a foglalkoztatás növekedésének fele és a jólét egy negyede a nők foglalkoztatására vezetőhető vissza. Lássuk azonban meg az földünk másik részén Japán helyzetét, ahol a nők munkavilágába való integrálásával Japán ki tudott lábolni súlyos krízisből. Latin Amerikában is azzal sikerült segíteniük magunk, magukon, mint egy 50%-kal lehetett csökkenteni a szegény családok arányát az elmúlt évtizedekben, hogy a nők is munkába álltak. Persze, azt is el kell mondanunk, hogy az egyenjogosítás gazdaság és egyben szociális költségekkel is jár, ennek szociális ára van, de úgy gondolom, hogy ez az ár megéri, megéri kifizetni ezt az árat. A, a nemzetközi valuta alap abból indul ki, hogy a lak, hogy az 55 év fölötti lakosságnak csak a fele áll munkában, van munkaviszonyban a világon, és ezen is javítani kell. Lássuk most meg Európát, az európai helyzetet. Európában a nők azonos pozícióba kell, hogy legyenek, azonos helyzetbe kell, hogy legyenek, mint a férfiak, és hogyha ugyanazt a fizetést keresnék meg, mint a férfiak, akkor mondjuk Például Málta GDP-je háromszorosára nőne. Tehát, hogyha nők a munkavilágában vannak, dolgoznak és pénzt keresnek, ez biztosítja a gazdasági fellendülést, jólétet és a gazdasági kirekesztés megszüntét is. Azon is gondolkoznunk kell, hogy a nők máma körülbelül 23 dollárt keresnek átlagban naponta, ez egy világ, az egész világra vesztített statisztika. A lakosság felem, felét voltak éppen tehát a legalacsonyabban képzett vagy képzetlen munkavállalók szintjén fizeti ki, a világ statisztikájáról beszélek. Jobb helyzetbe kell biztos juttatni a nőket a döntéshozatal, a tudomány és a politika területén is. Különösen a középtávú prognózisok tekintetében a cégek számára meg kell mutatnunk, hogyha a foglalkoztatottak legalább egyharmada nő, jelentősen növelhetik a jövedelmüket és a nyereségüket. Ugyanakkor azt is le kell látni, hogy a nagy vállalatok felügyelő bizottságának tagjai csupán 11%-ban nők, és a felügyelő bizottságoknak csupán 3%-át vezetik nők. Jól ismerik önök ezeket a számokat, a gazdasági döntéshozatali testületekben a nők részarányáról, de nem csak a gazdaságban, a politikában és a tudományban is ezt a statisztikát látjuk megjelenni. A nemek közötti egyenjogosítás egyben az értékek kérdését is felveti, és így eh, nem engedhetjük meg magunknak, hogy eh, elhanyoguljuk a nőket, és ezzel egyben gazdasági károkat is okozunk. Látni kell persze azt is, hogy az egyenjogosítás költségekkel is jár. Ára van. Dél-Európában, ahol a helyzet különösen drámai, a nőket különösen súlyosan érinti a recesszió. Mi több, az egyenjogosítási eh, eredményekből veszítettünk. A nők például, nőket jobban érinti a munkanélküliség, és minthogy az alsóbb képzettségi szinten több nő van arányosan, ezért könnyebben válnak munkanélkülévé, illetve könnyebben veszítik is el a munkájukat. A 2012-es eh, Európa 2020, az Európa 2020-as stratégia hat a 2012-es adatokból indult ki, és a nők 62,5%-os foglalkoztatási arányjalt mutattak fel 2012-ben, míg a férfiak 75%-ot. 2070-ig ugyanakkor a 75%-os foglalkoztatási szintet akarjuk elérni, nem csak a nők, hanem az idősebb munkavállalók területén is, de a nők irányában külön felelősséget viselünk. Egy másik tanulmányra is szeretnék utalni, a Szociális és Munkaügyi Kutatóintézet tanulmánya, vagy például a McKinsey, vagy a Manpower eh, munkaerőközvetítő cégek eh, tanulmánya is azt mutatják ki, hogy a nők olyan munkahelyeket töltenek be, amelyek a versenyképesség növelésében kulcs szerepet játszanak. Miközben a görög cégek fele nem talál megfelelő szak, szakképzettséggel rendelkező munkaerőt. Technológiai szakmákról van szó, de ugyanakkor a gyártó, vagy pedig a szolgáltató területen is, és a tudomány területén is. Ez is egy esély a nők számára. Az ezer európai diplomas nőre, nő közül csupán négy az, aki a számítástechnika és számítástechnika területén szerzett diplomát. Hát ezen is változtatni kell. hiszen az ICT terület jelentősen, jelentő szerepet vállal a, a bruttó hazai össztermék megtermelésében, és itt a nők szerepét meg kell növelni fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a, kérdést is, hogy a társadalom hogyan tekint erre a valóságra. Különböző lépéseket kell tenni a valóságban, a mindennapok valóságában, hiszen jelenleg a társadalmainkat egy teljességgel anakronisztikus hierarchia határozza meg a nemek között. Ezen változtatni kell, hiszen és ehhez megfelelő oktatást kell biztosítani a nők számára, és jobb támogatást kell adni számukra a társadalom részéről. Azt szeretnénk, hogy a nők ugyanakkor visszatérjenek a természethez, de egy, és egy nem bérezett munkát is végezhessenek, legyen erre lehetőségük, de hogyan végezhetik a gondozás, ápolás és a különböző szociális munkákat, hogyha nem vesznek részt oktatásban, illetve hogyan tudnak ezután visszatérni a munkavilágába, hogyha nem rendelkeznek megfelelő oktatással, képzéssel, mondjuk a számítástechnika területén. Azaz, ezen is változtatni kell. Mi Görögországban azt látjuk, hogy nagyon sok a szegény nő, az izolált, a marginalizált nő, és ez veszélyezteti a szociális békét, a szociális összetartást is. Mi több? Több az erőszak, a nők terhére elkövetett erőszak, gyakrabban válnak erőszakos családon belüli, vagy családon kívüli erőszak áldozatában. És ezek a jelenségek ket még bitja a rasszizmus jelensége. Mindezt figyelembe véve néhány szót szeretnék szólni a görög elnökség prioritásairól. A soros, soros elnökség eh, prioritásai között szerepel az, hogy választ adjunk a fent említett kihívásokra európai és nemzetközi szinten. Definiálni akarjuk, a feladatokat, és ezt az európai stratégiát ki akarjuk alakítani, illetve be akarjuk csatlakoztatni a 2020-as stratégiába. A programozás munkájam, munkáját a, azok a prioritások gazdagították, amelyekkel a civil társadalom visszajelzésében tájékoztatott bennünket, többek között a nőjogi szervezetek. Kezdjük tehát a felsorolást az európai intézmények és a nemzeti intézmények együttműködésének taglalásával. Nagyon fontos, hogy a tevékenységekben jó információkkal rendelkezzünk, és a koordinációt is biztosítsuk. Február során a bizottság egy közleményt készít, mutat be a nemek közötti egyenjogúság kérdéséről, valamint az Európai Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Intézet jelentésére is várunk, az EIG jelentésére. Februárban ezen felül pedig a magas szintű munkacsoport a gender mainstreaming bevezetéséről szóló magas szintű munkacsoport találkozik a Aténban. Azaz az európai szakpolitikák minden területére ki kell, hogy hasson a gender mainstreaming. És nagyon fontos, hogy mindenki egy hangot üssön meg, a tanács, a bizottság és a parlament. Akcióprogramunk fő célkitűzése, ahogy már mondtam, a gazdaság és a, és a nők gazdasági szerepvállalására koncentrál. Azt a politikát kell leginkább kidolgoznunk, amelyben a nők a szegénység és a marginalizáció elleni harcban fontos szerephez jutnak. Nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy a gazdasági krízis milyen kihatással van a nők helyzetére, különös tekintettel a dél-európai országokban a gazdasági jogokról, a foglalkoztatáshoz és az oktatáshoz való azonos jogú hozzáférés is az azonos munkafeltételeket tűztük még zánclónkra, mint mondtam, a vezér célunk a nők és a gazdaság, és az, arra is koncentrálunk, hogy a pekingi programot élettel töltsük meg. A tagállamok erőfeszítéseire is koncentrálni fogunk, erről az EIGE tanulmányát kértük be, és az EIGE egyébként az aténi február 26-i találkozó jelen lesz. Ezen felül egy új kezdeményezést szeretnénk új útjára indítani, amelynek segítségével az ICT-be, tehát az informatikai és számítástechnikai technológiák területébe csaljuk, vonzuk és integráljuk jobban a nőket. Hiszen hatalmas új foglalkoztatási lehetőségek merülnek itt föl, és ez különösen nagyon fontos akkor, amikor ilyen magas a munkanélküliség a krízis következtében. Az ICT területen hiányoznak a szakértők. 55 ezer munkahely eh, áll szabadon, vár betöltésre például Görögországban. Ez egy nagy lehetőség a nők számára. Egyéb iránt mindezt az Európai Bizottság által publikált tanulmányból olvashatjuk ki. Görögország ezen felül a nők számára egy kezdeményezést ragadott meg az országon belül, hogy közelítse őket az információs technológia irányába. A nagy koalíció egyik kezdeményezése ez. Az ICT területen való foglalkoztatás ügyét tehát európai szinten is tovább kell vinnünk. Az e, görög esélyes egyenlőségi e, ombudsman koordinálja ezt a programot és természetesen be kell vonnunk ebbe az együttműködésbe mind a munkaügyi, mind az oktatásügyi minisztérium munkatársait, az egyetemeket, főiskolákat, a, ezen kommunikációs technológiai tanszékeinek képviselőit, és fel kell vennünk a kapcsolatot az iparral is. Tehát például bevontuk az Aténi Egyetem szakértőit és a Patraszi Egyetem szakértőit is, és a Manpower, Google, Microsoft, Oracle görögországi cégek képviselőit is, valamint a minisztériumok közintézmények HR vagy emberi erőforrás osztályainak munkatársait. Azután fölállt egy Team Europe, amely, amely csapatban az Európai Bizottság görögországi képviselői tanácsadó funkcióval járnak jó úton, vagy tanácsadói funkciójukban segítik a görög átalakulást. Nem statikus, hanem dinamikus és rugalmas módon képzeljük ezt el. Erről az együttműködésről tehát jegyzőkönyv is készül, és ezekkel próbáljuk a szinergia hatásokat elérni és kiváli, kiváltani, mi több figyelembe akarjuk venni a többi tagállam megfelelő tapasztalatát, best practice-ét. Fontos tehát még egyszer mondom, hogy a digitális oktatást, a digitális írás-olvasás lehetőségét megteremtsük, és vagy az digitális analfabetizmust felszámoljuk, és a szociális inklúziót szolgáljuk. A Görög Digitális Szövetség hiszen erről beszéltem épp az imént. Mindent megtesz annak érdekében, hogy itt áttörést érjünk el. Április 4-én egy európai konferenciát rendezünk, nők és a digitális foglalkoztatás címmel, ezt közösen rendezzük a, az ECVT szervezettel, a nők, az Európai Nők és Digitális Technológia Szervezetével. És itt a foglalkoztatással és a növekedéssel foglalkozunk. Február 27-én, 26-án és 27-én az EIGM e a foglalkoztatás jó gyakorlatairól és a vállalkozói szellemről tart egy megbeszélés szintén témban valamint szól, és hányadán állunk, kérdezhetjük most már meg, a munkavilágának és a család összeegyeztetésének kérdésével. Meg vagyunk róla győződve, hogy nem lehet növekedési pályára állítani egy, gyakor- egy gazdaságot anélkül, hogy kibékítenénk a munkavilágát és eh, a családi életet. Erről pedig április 29-en tartunk egy konferenciát Aténben, a COFASZ a COFCE szervezet részvételével. Végül, de nem utolsó sorban, amely egy olyan ügyről szeretnék szólni, amely egész Európát foglalkoztatja, aggasztja, ez pedig a nők terhére elkövetett erőszakos cselekmények. Nos, a görög soros elnökség alatt azon dolgozunk, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzunk ki, amelyek védik a nők jogait, és koncentrálunk a nők terhére elkövetett erőszakos cselekmények megszüntetésére. A krízis következtében azonban gyakran rosszabbodott a helyzet, ezért például Görögországban is külön aggaszt bennünket ez a jelenség. Ugyanakkor a probléma, ezt felismerjük és elismerjük, európai dimenzióval rendelkezik. A Soros elnökség és az alapjogi ügynökség magas szintű konferenciát fog tartani március 5-én Brüsszelben. ahol a megfelelő kutatások eredményeit mutatja be az alapjogi ügynökség a nők terhére elkövetett erőszakos cselekmények kérdésében. Nagyszerű egyébként az együttműködésünk az olasz kormányjal, és ilyen módon reméljük, hogy problémamentesen át tudjuk adni a soros elnökség a botját a görög elnökség végeztével és így a nők ellen elkövetett erőszak elleni harc akadálymentesen folytatódhat az európai soros elnökségek második fél évében is. Persze jogalkotói munkára is szükség van ehhez, és a megfelelő jogi kereteket meg kell erősítenünk. Ezért, tehát a görög elnökség a gender mainstreaming ügyét írja az ászlajára, és minden tanácsi formációban hangsúlyozzuk a gender mainstreaming fontosságát. Az EBSCO tanácsüléseken pedig pedig tehát a nők tőzsdén jegyzett társaságok igazgató tanácsi tagságában elfoglalt helyéről készített e, irányelv tervezetről fogunk eszmét cserélni. Nagyon fontos tehát, hogy a gondolkodásmódot átalakítsuk, a társadalmi gyakorlatot átalakítsuk, és hogyha szükséges, törvényeket is hozzunk, látva világosan és nem eltagadva, hogy horizontális kérdéssel van dolgunk. Görögország, mondanom sem kell, hogy minden minisztériummal és ügynökséggel szorosan együtt akar működni. Az EBSCO tanácsban júniusban a nők és a gazdaság eh, következtetés terveivel, tanácsi következtetés terveit is bemutatjuk. Ez pedig eh, az EIGM kutatásaira alapszik, és reméljük, hogy az Európai Tanács majd elfogadja az EBSCO tanácsi következtetés, illetve ez az Európai Tanács, tehát csúcs következtetés lesz, reméljük ezt a csúcs elfogadja. Ezen felül a BIUT tanács, vagy a BEL és igazságügyi tanács is foglalkozik a nők ellen elkövetett erőszakos, erőszak ügyével. Kedves európai parlamenti képviselők! A görög elnökség a Hellén elnöksége ugyanakkor a munka minőségét is igyekszik javítani. És ezt csak úgy érhetjük el, hogy a fiatalokat is helyzetbe hozzuk. Az EIGM és a mi titkárságunk um, az Európai Ifjúsági Főváros 2014 konferenciát tartja meg, március 10-13-a között Tesszolonikiben. Igyekszünk minél több fiatalt megszólítani. Igyekszünk bemutatni a szexizmusban rejlő csapdákat, amelyek a, a világhálón lesekednek a fiatalokra, szólunk a genderrel, a, tehát a társadalmi nemmel összekapcsolható szexuális sztereotípiákról, hiszen a gondolkodásmódot már a nevelés, az iskola és a családban alakítják ki a fiatalokban, és itt kell megszólítanunk, itt kell változtatnunk a helyzeten. No, ennyit szerettem volna mondani soros elnökség feladatairól, célkitűzéseiről, de ugyanakkor Hangsúlyozni szeretném az európai intézmények fontosságát, hiszen együtt tudjuk csak a hellén elnökség feladatait és prioritásait a legjobban kialakítani. Köszönöm tehát az Európai Bizottságnak, és az EIG-nek eh, az együttműködését, eh, valamint az alapjogi ügynökségnek, és persze az Európai Parlamentnek is az együttműködését. megköszönöm a trojkának is, az előző trojkának, tehát az ír és a litván eh, elnökségnek a támogatását. Még néhány felvetéssel szeretnék élni, három-négy percben el. Éjjelte most. Millodas. Szeretnék hangsúlyozni egy dolgot. És most, mint eh, európai állampolgár kívánunk szólni, eh, öt éve hölgyeim és uraim, a válsz gazdasági válság óta nagyon nehéz volt a helyzet Európának, de Görögországnak még nehezebb volt. Itten egy álló próbát kellett végigcsinálnunk. Igyekeztünk ezt végigcsinálni kockázatok nélkül, sok fenntartással, és végül is azt elkerülni, hogy a Európa nem maradjon egysége, hogy, hogy egységes vagy. Ma úgy tűnik, hogy Európa sokkal megosztottabb, mint valaha is volt a múltban. Azt tapasztaljuk, hogy számos probléma jelenik meg. Tehát egy demokratikus alapról van szó, amely ugyanakkor eléggé viharverté vált. Továbbá jelen van egy pénzügyi és költségvetési verseny is. Európa nem tudja a szabályozó szerepét betölteni úgy, mint ahogy ezt tette a múltban. És az a szellem, amire az európai elképzelések épültek, és nehéz helyzetben van. A személyek szabad mozgása veszélyként jelenik meg napjainkban, ami esetleg leértékeli az Európai Uniót és az egocentrikus politikáknak kedvez ez. Hol van ez az európai érdek elgondolás, amikor egyesek úgy érzik, hogy mások uralják a helyzetüket, és az európai állampolgár csalódott, elhagyatottnak érzi magát, úgy érzi, hogy a problémáit nem oldják meg, munkát nem kap, és nem sikerül reményeket megőrizni a globalizációval szemben. De hölgyeim és uraim, nem ez volt az európai alkotóatyáknak az elképzelése. Nem ezért küzdöttünk hosszú éveken át egészen a mai napig az elképzelés, az Európa alapítóinak az elképzelése a stabilitás, béke, virágzás és ér, demokratikus értékek voltak a, az elképzeléseik, ami lehetővé tett egy idealizmust, ami lehetővé tette, hogy az embereket, a népeket magukkal ragadják, és emlékezzenek, csenek, emlékezzenek csak a kelet-európai országok reményeire, amikor leomlott végre a fal, és valamennyien az unió tagjai kívántak lenni, és emlékezzenek Európa bővítésére, ami a görög elnökség idején történt. Tehát itt egy szolidaritásról van szó, amiről Schumann beszélt 1950-es évek végén és amit minden évben megünneplünk. Adenauer annak idején ugyancsak egy fejlődés elképzeléssel rendelkezett. Már Gasperi már észrevette a veszélyt, és szólt is erről a beszédeiben. És hogyha a közös igazgatás kérdéseit vizsgáljuk. Az európai szervek azt kockáztatják, hogy semmilyen értéket nem jelentenek az egyes tagállamok számára, és az a veszély fenyeget, hogy feleslegesnek tekintik őket, és, fel, és úgy, mint ahogy ez a római birodalom idején volt. Tehát, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy 60 évvel később ezek proféciák voltak. Ezzel szemben ma úgy tűnik, hogy Európa egy kicsit elveszett. Úgy tűnik, hogy a megélt tapasztalatok kudarcot vallottak az öreg régi európai kontinensnek a tapasztalatai, mert a tapasztalatok csak az egységben nyilvánulhatnak meg, a tagállamok egységében és ez az oka annak, hogy a májusi választások idején nem csak az egyes pártokat fogjuk megítélni, hanem Európa jövőjéről is ítéletet mondunk majd. Az állampolgár, aki elmegy majd szavazni, van-e vajon elképzelése, és van-e egyértelmű választási lehetősége, hogy tulajdonképpen milyen Európát szeretne, és a jelenlegi Európában érzi az európai identitást. Van-e valami, ami a továbbiakban is összeköt bennünket a számos különbség és véleményeltérés ellenére? Elnézést kérek, de az az érzésem, hogy napjainkban még mindenre, ezekre a kérdésekre nincsenek meg a válaszaink, mert ha meglennének a válaszok, megoldásokat megtaláltuk volna, akkor már rég eldöntöttük volna, hogy mi is Európa hogyan is tekintek körül. Amikor körülnézek, akkor felvetődik bennem, hogy vajon e, ugyanolyan ambíciókkal rendelkezem-e, mint mások e, közös Európát tekintve, és hogy vajó, valóban közös európai tudatot osztunk-e meg, és van-e közös európai tudatunk, közös történelmünk, úgy gondoltuk, hogy összekapcsol minket a kereszténység, a római birodalom, Sárlemány, a középkor és egyéb elemek. De ez a szellem, a francia forradalomról ugyanúgy vélekedünk-e valamennyien itt Európában? egy egységes Európa, állampolgárok Európája, aminek valóságát kellene vállalnia egy Európának a képe, a szociális fejlődés, kohézió, szolidaritási politikákat igényel a régiók szintjén, és a különböző generációk között, de a nemek között is, csak hogy visszatérjünk a saját ügyünkhöz. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy mindezt külön kezeljük. A válság már számos érvet hozott fel ezek ellen. Az euroszkepticizmus sajnálatos módon egyre jobban fejlődik, miközben más hangok is megjelennek, olyan hangok, amelyek egyre nagyobb teret hódítanak. A fasizmus, a nácizmus fejlődik, és újabb szociális feszültségeket okoz, és a lakosság egyes rétegeit magával ragadja és az a fenyeget bennünket, hogy komoly értékfelfordulásokat fogunk tapasztalni Európában. Egy olyan kontinensen, amelyik az állampolgárok kontinense, ottan szükség van a lakosság 100%-ának részrevétele. A nők ereje, dinamizmusa is segíthet a válságból való kilábalásban. Olyan válság ez, amit hagy mondjam, nem csak gazdasági válság, hanem értékválság is, elvek válsága, szociális válság és kulturális válság is egyben. Görögországban ez az oka annak, hogy elindítottunk egy kampányt nemek egyenlőségi kampányát a nemzeti központokban, az európai központokban, és azt kérjük, hogy férfiak, nők egyaránt vegyenek részt a következő európai választásokon, és azt kérjük, hogy több nőt válasszanak a kritikus időszakban, ami kritikus a hazánk számára, de európai jövője szempontjából is. Azt reméljük, hogy 2014-ben, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament még inkább, még nagyobb számú női képviselővel fog majd rendelkezni, mert az már bebizonyosodott, hogy ez az az intézmény, amely az értékeink őre, olyan értékeknek, amelyekre lehet az állampolgárok Európáját építeni. Kedves barátaim, be fogom mindjárt fejezni, néha azt szokták mondani, hogy túlzottan optimista vagyok Európa jövőjével kapcsolatban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Európa kifullad és a végéhez ért. Nehéz időkben ez persze előfordul, nem optimizmusról van szó, az egyszerűen a történelem egy e, együttérzés, e, áldozatok és szolidaritás története kell, hogy legyen. És ezzel a reménnyel, szeretném lezárni mondani valamat, és köszönöm önöknek, hogy ide meghívtak a mai napon, és köszönöm a figyelmüket, állok rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen, most védről fogok beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a bevezető szavakat azt tudtam, hogy Tehát észrevettem, hogy vannak olyan tagok, akik szeretnének kérdéseket feltenni, de mielőtt megadnám a szót, szeretnék visszatérni néhány kérdésre, amit ön megemlített, néhány fontos pontra. A 2020-as stratégia és a foglalkoztatási cél, a 35% amivel ez a bizottság is már foglalkozott, és többször megvitattuk, és hogy hogyan tudjuk elérni ezt a célt, külön a férfiak tekintetében ez hogy nagyjából még működik, de a nők esetében nem. Úgy tűnik, hogy a nők sokkal kiszolgáltatóbb helyzetben vannak gazdaságilag, és ahogy ön is elmondta, jó lenne látni, hogy ez mindez hogyan fog működni, és hogyha ezt az aspektust vizsgáljuk, akkor persze itten a jóléti szolgáltatásokról is szó van, mert egyébként nehéz egy nőnek egyszerűen csak visszamenni a munkaerőpiacra, hogyha nincsenek hozzá megfelelő szolgálás, hogy ő gazdaságilag lehet, hogy független, akkor még csak elmegy, de hogyha nem független, akkor nem tud igazán döntéseket hozni. És vannak egyéb dolgok is, amiket említett, és amik meglehetősen fontosak nevezetesen. Soha nem látja az ember igazán az egyenlőségnek, mint, mint költséget hogyha egyenlőséget akarunk elérni, akkor társadalmi fejlődésre is kell látni, a társadalomnak a megfelelő irányba kell fejlődnie, és ez előbb vagy utóbb költségvetési sorként kell, hogy megjelenjen, és felvették a kérdés, hogy megengedhetjük-e magunknak. De a társadalom fejlődik, és reméljük a jó irányba, ez mindenképpen előnyös. Mm két konferenciát is említett, az egyiket az áprilisit, és a másikat pedig március 5-én, ami egy tanácsi konferencia, és ahol különböző tanulmányok kerülnek majd bemutatásra, tízezer nővel készült felmérés eredménye kerül majd ismer, ismertetésre, és néhány nagyon fontos kérdés, amikkel mi is foglalkozunk. Tehát miután néhány észrevételemet megtettem, most szeretném megadni a szót másoknak is, és először is Pásztos asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék eh, a görög elnökségnek nagyon sok sikert kívánni a hat hónapos eh, elnökségéhez. Én szeretném üdvözölni az elhangzott előadást is. Számos olyan dolog van, ami nekünk is rendkívül fontos, és amivel ez a szakbizottság foglalkozik. Például először is a családi élet és a szakmai élet összeegyeztetésének kérdése. Ez alapvetően fontos, hogyha el akarjuk érni azt a fejlődést, ami véleményünk szerint feltétlenül szükséges és ez a keresztes háború, amit folytatunk azért, hogy teljes egyenlőség legyen minden szinten a nők és férfiak között a társadalomban. a befolyás, amit az önök elnöksége tud gyakorolni a politikák koordinálásában európai szinten, véleménye szerint a digitális gazdaság, amit említett, az nem tudja-e jobban összeegyeztetni a család és a, a szakmai életet. A másik dolog, ami megint csak nagyon fontos, a sok, dél, főként Dél-Európában nagyon sok ország megszenvedte a válságot. Ez egy gazdasági, pénzügyi és foglalkoztatási válság egy időben. Nem foglalkoztatja önöket a nők elleni erőszak kérdése is. A görög elnökség tisztában van-e azzal, hogy például az interneten, illetve az internet segítségével milyen erőszak terjed különösebben például az idősebb nők elleni erőszakra gondolok itt. Olyan személyek, akik például ö, ö, idősek otthonában vannak, vagy olyan családokban élnek, ahol komoly anyagi gondok vannak. És végezetül szeretném felhívni a figyelmét egy olyan kérdésre, ami rendkívül fontos ebben a parlamentben, ez pedig a mindkét nem kellő képviselete, részvétele az üzleti életben. Az parlament egyértelműen elmondta ezt a plenáris ülésen, amikor állásfoglalásról szavaztunk, hogy egyértelműen amellett vagyunk, hogy a nők a nagyvállalatok igazgató tanácsaiban legyenek jelen. Úgy gondoljuk, hogy a parlament álláspontja igenis reális és kiegyensúlyozott. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi megadtuk a kellő alapot a tanácsnak ahhoz, hogy a további munkálatok folytathatóak legyenek. És szeretnénk tudni, hogy önök valamilyen következtetésre jutottak-e ez ügyben, illetve kívánnak-e jutni a görög elnöksége ideje alatt, vagy megpróbálják-e ezt a kérdést tovább vinni a tanácsban is oly módon, hogy végül legyen egy direktívek, egy irányelvünk a gazdasági pénzügyi bizottságban kollégája azt mondta, hogy nagyon is támogatja ezt az elképzelést. Ön is fogja ezt támogatni. Ismételten fogják-e támogatni? Nagyon fontos lépés lenne ez előre, és egy komoly jelzés is lenne az európai választások előtt. Megmutatná azt is, hogy az Európai Parlament egyértelműen elkötelezett, hogy ki terjessze és bővítse a nemek közötti egyenlőséget. Ez volt az egyik észrevételem. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Gurmai asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a meggyőződését, hogy ezzel a nagyon fontos kérdéssel kapcsolatban, a, és természetesen mindig nagyon fontos, hogy olyan személyek is részt vegyenek ebben, mint ön. Fontos, hogy véleménycserét folytassunk az új elnökséggel, ráadásul egy olyan elnökséggel, amelyel április 18-án befejezzük az együttműködésünket. Ugye mi nem visz, csináljuk végig az elnökségük idejét, önök viszont tovább viszik a munkát. Az önök elnökségi programjában, a tevékenységekben szerepel a az nemek egyenlőségi kérdése, és természetesen rendkívül fontos, hogy nem csak mint alapértéket, hanem mint politikai és fejlődési szempontból is felkarolja ezt a témát. A, fontos a az erőszaki kérdéssel is foglalkozni. Nagyra értékelem, amit elmondott, és hogy a nők szerepét a gazdaságban is taglalta, és örömmel hallgattam, hogy milyen együttműködést folytatnak a nemek közötti egyenlőségi intézettel. Véleményem szerint ez nagyon fontos, és a középtávú felülvizsgálat is, ahogy ön is említette. Emlékeztetni szeretném magunkat, hogy ott van a Lisszaboni stratégia, és ott megvannak a különböző célok férfiakra, nőkre vonatkozóan. A 2020-as stratégiában pedig csak egyetlen egy számunk van, de a 75% már megvan a férfiak tekintetében és a 60-62 százalék a nők számára. Nagyon Sajnos, sajnálatos, hogy nincs igazi folytatása ennek, és amikor a stratégiáról beszélünk, akkor itt az ideje, hogy tovább lépjünk, és a 2010-ben vállalt kötelezettségeinket teljesítsük. Pontosabb adatokra, mutatókra is van szükség a gender mainstreaming területén meggyőződésem, hogy az intézet hozzáadott értéket tud adni e tekintetben. Délelőtt beszéltünk a Nemek közötti Egyenlőségi Intézetről, szerepéről és a saját bizottságunk együttműködésről is. A magas szintű konferencia, amit ön is említett, remélhetőleg konkrét fellépésekkel bővül majd ki nagyon jó a nők gazdasági jogainak az előmozdítása, és az EBSCO tanács is. És remélem, hogy sikerül majd valami lényegét elérni, és nem csak a jó szándékok fognak megnyilvánulni, mert a jó szándék persze nagyon fontos, de nem elég. Szeret, az és érdekelne, és hogy mi a véleménye az egyenlő bánásmód irányelvről és a női kvóták kérdésében. Természetesen, hogy majd tovább fogjuk adni ezeket a válaszokat, mert ez mindenkinek nagyon fontos. Minden mutató azt mutatja, hogy ha több nő van a vezetőségben a nagyvállalatoknál, akkor ezek a vállalatok jövedelmezőbbek, sikerebbek a fiatalság munkanélkülisége nagyon fontos, különösen a fiatal nőknél, általában 60 százalék, és fontos, hogy a nőknek is legyen jövőjük ebben az Európában. Tehát egyértelmű kötelezettségvállalást kell tennünk. És a plenáris vitát hallgatva úgy meggyőződésem, hogy önök tudnak egy túlélési tervet csinálni, és ehhez támogatást adunk. És össze kell tartanunk ezt az Európát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Korelisze asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Néhány kérdésem lenne. Bastos képviselőnő már a Women on Boards kérdésről beszélt, erről az irányelvről, és Németországban új koalíció állt fenn, reméljük, hogy ezzel új utak nyílnak meg, és bizonyos kérdésekben előrelépést remélhetünk olyanokban, amelyek eddig nem mozdultak el. Tudom, hogy volt egy francia-olasz javaslat, amelyről a tanács tárgyalt, alternatívaként azért, hogy több tagállamot lehessen szintre hozni, és így mandátumot kialakítani a tárgyaláshoz. Nem tudom, hogy a görög elnökség mit tervez ezen a területen. Mit tesz azért, hogy Németországot a blokkolók táborából át tudja vezetni azok táborába, akik támogatják ezt a kezdeményezést? Lesz-e alternatív javaslat, esetleg a francia javaslat alapján, amely esetleg e, Németországot és még egy országot, e, mert akkor már csak egyre lenne még szükség megnyerni ez, ezen ügy tekintetében. És um, még egy kérdés. Az ír elnökség próbált tavaly előrelépni az irányelvvel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy előrelépés van mindkét irányból, hiszen a szülési szabadság kérdésében mindig is úgy gondoltuk, hogy kompromisszumra van szükség, az írelnökség eljárási szempontból eléggé furcsa megoldást választott, és azért is vallott kudarcot, mert pontosan eljárási szempontból volt ennyire érdekes megoldás. A görög elnökség megpróbálkozik ezzel, talán kicsit korábban, mint az elnökség utolsó két hetében, mint ahogy azt az írek tették? Az akkor lehetséges, hogy több esélyt kapnak. Ami pedig a diszkrimináció ellenes horizontális irányelvet illeti. A görög elnökség hogy látja a német koalíció azt jelenti, hogy Németország most már nem fogja ezt blokkolni, és esetleg van ott valamilyen esély az előrelépésre? És az utolsó kérdésem, a trojka programokat most értékelik. Úgy tűnik, hogy nem annyira a trojka program hatékonyságát mérik a nemek közötti esély e, egyenlőség szempontjából, pedig hát azt gondolom, hogy pont a Trojka programnak nagyon nagy kihatása van a szegénységre, nyugdíjakra, közszolgáltatásokra, és úgy gondolom, hogy a görög elnökség nagyon jó pozícióban van, hogy biztosítsa azt, hogy a nemek közötti egyenlőséget is figyelembe veszik. Elnök, köszönöm. Bauer Editnek adom meg a szót. Thank you so much. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy kicsit késve értem csak ide. Három szakbizottságülésen kell egyszerre részt vennem, mint ahogy az szokásos. És sajnos erre nem vagyok képes. Nagyon érdekes volt meghallgatni az ön előadását, és természetesen én is szeretnék néhány kérdést feltenni, a már eddig feltett kérdéseken túlmenően. Ha jól tudom, a jogalkotás az első számú prioritásunk. És mint önök is tudják, a tanácsban nagyon erős ellenállás van. Nem csak blokkoló kisebbségről beszélünk, a nőkkel a Women on Board kérdésével kapcsolatban nem csak egyszerű blokkoló kisebbségről beszélhetünk. Mi az önök megközelítése? Hogyan akarnak ezzel a kérdéssel bánni? Milyen perspektívái vannak a görög elnökségnek? Le lehet -e ezt zárni még a görög elnökség során, avagy sem? A második kérdés. Mindjárt tudjuk, hogy idén a családi és munkahelyi élet összeegyeztetése az egyik fő téma, és hogyha jól hallottam, önök ezzel kapcsolatban konferenciát akarnak szervezni. Nos, ezen túlmenően azt szeretném megtudni, hogy vannak-e ötleteik a barcelonai célkitűzésekkel kapcsolatban, ami a munka és a család összeegyeztethetőségének a feltételeit illeti. Elég rövid a görög elnökség. Ön említette azt, hogy nemzeti szinten próbálnak kampányolni azért, hogy erőfeszítéseket tegyenek arra, hogy az Európai Parlamentbe is több nő kerülhessen be. Szeretném tudni, hogy valami hasonlót próbálnak elérni a görög elnökség szintjén, európai parlamenti választások szintjén is. Köszönöm, Morvai Krisztina. Thank you very much. Um, I must... Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy eléggé csalódott vagyok. Ön görög nő, azt gondoltam, hogy ön hangja lesz azon elnyomott nőknek, akik rengeteget szenvednek ezen szörnyen igazságtalan gazdaság miatt, és azon döntések miatt, amelyek megszülettek egyebek között az Európai Unió keretén belül és a trojka keretein belül. Az ön testvérei, nőtestvérei rengeteget szenvednek Görögországban, és az én nőtestvéreim Magyarországon. Azt hittem, hogy ön fogja az Európai Unió másodrangú polgárainak a hangját hordani magával, ami azt jelenti, hogy Görögországban, Portugáliában, volt kommunista országokban kettős negatív helyzetben vannak a nők. Ez egyrészt azért, mert ezen országokban születtek, és már-már gyarmatosította őket az Európai Unió, és azért, mert nők. Meg akartam érteni az ön érvelését azzal kapcsolatban, hogy mennyire ehm, pozitívan lehet feltüntetni az Európai Uniót, annak ellenére, hogy én azon egyre növekvő táborba tartozom, akik euroszkeptikusok. De megpróbálok nyitott maradni az önök érvei felé, az önérvei felé, de hát el kell, hogy mondjam, hogy nem értettem meg ezeket. Olyan országból jön, ahol a fiatalok között 60%-os a munkanélküliség. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok nőt érint és sújt ez saját maguk munkanélküliek és munkanélküli fiatalok anyjai, anyái, akik azért is szenvednek, mert a gyermekeik elköltöznek esetleg, és utána csak Skype-on tudnak kommunikálni a saját gyerekeikkel. Kérem, mondjon nekünk többet arról, hogy milyen hatásai vannak a költségvetési megszorításoknak Görögországban, Görögországban a nőkre, és kérem, mondjon többet nekünk arról, hogy a Görögorsz, Görögország, a görög elnökség mit akar tenni azért, hogy a nők, a szegénységben élő nők tragikus problémájával foglalkozzanak Európában, az EU-ban, és konkrétan a nők munkanélküliségére gondolok, és a válság eredményére és hatásaira. Miért gondolja ön azt, hogy az Európai Unió megerősödése, egyre nagyobb megerősödése politikai szinten megerősíteni a nemek közötti egyenlőséget És Mi ezt éppen ellenkezőleg látjuk. Hogyan tudja például összehasonlítani egy norvég nő helyzetét egy görög nőjével? Norvégia nem EU tagállam, de nem hiszem, hogy olyan sokat szenvednének csak azért, mert nem Európai Uniós tagállam Norvégia. Miért gondolja, hogy ez a kettő kéz a kézben jár, az EU és a nemek közötti egyenlőség? Kérem, tegyen valamit a nők szegénysége területén a görög elnökség alatt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most megadom a szót Kolett asszonynak, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Mikrofon kérnénk. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη τελευταία ερώτηση. Nos, a végével kezdeném. Itt az Európai Parlamentben az európai polgárok szerepe. Nos, először is én európai polgárnak érzem magam, és itt minnyáján, vagy mindenki, aki az Európai Unióval foglalkozik, minnyáján a népeink jólétén dolgozunk. Mint már korábban mondtam, a történelem bizonyította nekünk azt, hogy a berlini fal összeomlása 89-ben minden olyan ország, amely volt kommunista ország volt, nagyon gyorsan uh, be akart lépni az Európai Unióba. Ez mégiscsak jelent valamit, nem igaz? Valóban követtünk el hibákat, ezt nem lehet letagadni, és saját magunk is vétettünk ilyen hibákat, de ezen hibák az EU kiépítése során is léteztek. Biztos, hogy az EU kialakítása, kiépítése során ilyeneket elkövettek, és túlságosan nagy súlyt, hangsúlyt adtak a gazdasági aspektusnak. És egy költségvetési rendszert alakítottak ki, erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek, mint a reál termelésre, Nos, hogy előre kimondjuk, és ne próbáljuk ezen hibákat kijavítani, nos, én ezzel a megközelítéssel nem értek egyet. Éppen ezért beszéltem én az Európai Unió alapító atyairól. Meg, ismét meg kell találnunk azon értékeket, amelyek alapján az EU-t akarták kiépíteni. Egy olyan kis ország, mint az enyém, mint az öné, mi is EU tagok akartunk lenni. És a mi országunk nak előnye származott az EU tagságból. A nők számára is ez előnyös volt, gazdasági és politikai szempontból is. Nem tudom, hogy sikerült-e volna ennyire előre lépnünk, hogyha nem léptünk volna be az EU-ba. Ami a jelenlegi családjogot illeti, amely alapján a nő egyenlő helyzetben van a görög társadalomban, és különböző jogokat állapít meg a nők számára. Nos, ez abból adódott, hogy EU tagállammá vált Görögország. A görög elnökségnek éppen ezért az az álláspontja, hogy mi küzdünk ezért, és megfeledkezünk azon hibákról, amelyek fájdalmasak, és amelyek nehéz helyzetbe hoztak volna minket, különösen Görögországban. Tehát, mint mondtam, akkor hátulról fogok választani a feltett kérdésekre visszafelé. Ami a horizontális irányelvet illeti a diszkrimináció tekintetében. Szeretném, hogyha a görög elnökség és a főtitkárság, hiszen ha jól tudom, holnap lesz egy előadása a görög elnökségnek és a görög miniszternek ezen a témában. Tehát a görög elnökség fogja bemutatni a diszkrimináció ellenes irányelvet a kettes cikket is tanulmányozzuk, amely a diszkrimináció értelmét, értelmezését tartalmazza. A szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoport foglalkozik a kettes cikk kérdésével, ami a szülői szabadságot illeti. Teljesen egyetértünk, és én nőként is mindenképpen egyetértek ezzel a kérdéssel. Görögországban kicsit összetettebb a kérdés, hiszen köt minket a Trojka program, amelyet végre kell hajtanunk. A görög elnökség célja, hogy sikerüljön előrelépni ezen kérdésben. Önök is tudják, hogy nézeteltérések vannak a tagállamok között, de mi mindent tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ebből a kérdésből, amelyről megfeledkeztünk, sikerüljön előrelépni. De van egy problémánk. Mint ahogy az elhangzott, rövid ez a görög elnökség az európai választások miatt, és talán éppen ezért nem ez a legfele, legmegfelelőbb időpont még akkor is, hogyha megvan az esélye annak, hogy esetleg pozitív eredményeket érjünk el. Ami a válsággal kapcsolatos kérdést illeti. Azt hiszem, hogy az előadásom elején már vesz, válaszoltam erre a kérdésre. Azt gondoltam, hogy mindent elmondtam. Személy szerint azt gondolom, hogy Európának meg kell találnia a kiutat. Európának ismét az emberre és a politikára kell koncentrálnia, a gazdaság csak eszköz kell, hogy legyen, amelyel Európa népei számára a jólétet tudjuk biztosítani ezzel a célral hozták létre az Európai Uniót, az európai népek jóléte a cél, ami a család és a munkahely összeegyeztethetőségét illeti. Nem hiszem, hogy nagyon meglepő érveket kellene hangoztatnom. A nők, akiknek gyerekeik vannak, a válság miatt még nehezebb helyzetbe kerülnek, még több kötelezettségük van, az idősökkel kell foglalkozniuk, minden ö, olyan családtaggal, aki függőségben van, és ezért még nehezebb a helyzetük, és ö, például az interneten keresztül létrehozhatnak egy vállalatot. Ez az egyik célkitűzésünk, amelyet próbálunk terjeszteni és megkönnyíteni, hogy az informatikai eszközök segítségével próbáljuk megkönnyíteni ezt a lehetőséget. Ez rendkívül pozitív. Ami az erőszak kérdését illeti. Mint már mondtam, március 5-én a Frával, az Alapjogi Intézettel, ügynökséggel közösen fogjuk közzétenni azt a tanulmányt, amelyet az Európai Emberi Jogi Intézet itt Brüsszelben ír. Ugyanezen napon 7 órára szeretnék egy meghívót önöknek átadni, de szeretném azt is elmondani, hogy Görögországban nem sokat beszélünk az erőszak kérdéséről. Az elmúlt években ez így volt. És azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amely más tagállamokban is nagyon is aktuális, és megpróbálunk megfeledkezni erről, nem próbáljuk a szennyesünket kiteregetni mások előtt. Nos, ezen tanulmány közzététele után az a szándékunk, hogy egy fellépést tudjunk megfogalmazni azért, hogy az erőszakot elszenvedett nők és akár férfiak figyelmét is erre felhívjuk, hogy milyen jogaik vannak. Nem csak azon férfiakra gondolok, akiket ilyen erőszak ér, hanem minden férfi felé szeretnénk nyitni, hiszen Görögországban a azt gondoljuk, hogy a férfiak nélkül nem lehet a férfiak és nők közötti egyenlőségen dolgozni. Csak akkor van erre lehetőség, hogyha ugyanúgy részt vesznek ebben a nők, mint a férfiak. Szeretném elmondani, hogy 40 konzultációs központot hoztunk létre az erőszakot elszenvedett nők számára, és különböző menedékhelyet hoztunk létre ugyanezen nők és gyermekeik számára. Ezen kívül két és fél éve egy telefonos vonalat is létrehoztunk, ahol a nap 24 órájában lehet felhívni a szakértőket. És ezen telefonos vonalon keresztül a nők segítséget kérhetnek, akár angolul is beszélhetnek, Körülbelül 12.500 hívást kaptunk, talán ez nem tűnik soknak önöknek, de 12.500 olyan hívásról van szó, amelyet 10 milliós országban érkezett, így már talán másként lehet értelmezni. Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sok nő továbbra sem meri elítélni ezen erőszakot. Mit próbálunk elérni? Megpróbáljuk lehetővé tenni ezen nők számára, hogy kifejezzék a véleményüket, hogy elítélhessék az erőszakot, és hogy ne kelljen félniük a szociális környezetüktől. De ezen kulturális sztereotípia nem csak Görögországra érvényes. Biztos vagyok abban, hogy minden EU tagállamra ugyanúgy igaz ez, és a jövőben ennek politikai aspektusa is van. Európáról, a demokrácia elveiről, a római jogról, a felvilágosodásról beszélünk. Lehetetlen az, hogy mára ne tudjuk a nőket érő erőszak kérdését rendezni. Most pedig szeretnék átkér, áttérni a következő kérdésre, amely mindnyájunkat érint. Különösen engem, hiszen hét hónapja foglalkozom ezzel a kérdéssel. A nők részvétele az igazgató tanácsokban, a vállalatoknál az erre vonatkozó irányelvről van szó. Nos, a tárgyalások nagyon nehéznek bizonyulnak. És Rodi Kratz asszonynak mondanám, jól tudja ő, hogy a soros elnökség célja abban áll, hogy ezt a témát sikerrel zárjuk le. De attól félünk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mégpedig azért, mert egy sor olyan kérdés is felmedőrül, hogy milyen jogalapra lehetne helyezni ezt a jogszabályt, valamint hogy jogilag egy érvényt lehet-e szerezni a női kvótákról szóló jogszabálynak. Esetleg a cégekre vonatkozó jogot is meg kellene változtatni, tehát ez nem könnyű. De továbbra is nyomon követjük a témát, rajta vagyunk az ügyön, és Franciaország és Olaszország kezdeményezését megragadjuk, és igyekszünk majd a tagállamokkal való egyeztetés során, akik jelenleg még negatívan állnak hozzá ezen irányelvhez, Igyekszünk tehát itt áttörést és előrehaladást elérni. Léteznek bilaterális kapcsolatok az állandó képviseletek részéről azon tagállamokkal, akik ideig vétót jelentettek be. De nehéz ügyjel állunk szemben. A tagállamoknak mi ki kell dolgozniuk a kezdeményezésüket, illetve az álláspontjukat a francia és az olasz kezdeményezés kapcsán. Mi egy kompromisszumos szövegtervezetet készítettünk elő soros elnökségként, és meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben mutatkozik rugalmasság az egyes tagállamok részéről. Különösen fontos ez annak fényében, hogy Németországban egy új kormány van hatalma. Nagyon jó jelzés ez ugyanakkor, hiszen egy nő jelzés az, hogy az Európai Központi Bank vezetőségébe egy nőt választottak. És Németország a kancellár asszonynal, ugye most már harmadjára kancellár, mégiscsak jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy új megközelítés, új gondolkodás alakuljon ki Európában. Remélem tehát, hogy pozitív eredményeket tudunk elérni. De még jobban kell foglalkoznunk ezzel a témával, még javításokat kell eszközölnünk. Úgy természetesen, hogy, visz, hogy figyelembe vesszük a szubszidiaritás elvét így szabályozva, biztosítva, hogy a nők az igazgatótanácsok pozíció, eh, hely, igazgatótanácsi helyekhez jussanak, de felmerül az is, hogy hogyan lehet ezt jogilag megfogalmazni, végigvinni, úgyhogy ne bukjanak el a jog útvesztőin. A görög elnökség maga részéről pozitívan áll ehhez a kérdéshez, az irányelv elfogadásához. De messze menőkig tiszteletben tartjuk a nemzeti hagyományokat és megszokásokat, bevett szokásokat. És ezért vettük föl a tanácson belül a kapcsolatot a kétkedő tagállamokkal. Reméljük, hogy sikeresek leszünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és beszámolt a görög elnökség programjáról. Nagyra értékeljük ezt. Sikeres elnökséget kívánunk önöknek, még akkor is, hogyha áprilisban mi felfüggesztjük a tevékenységünket, reméljük, hogy az együttműködés nem reked meg, de hát az együttműködés kicsiket problémás lesz, hiszen a régi parlament feloszlik, és egy újat választanak majd a választók. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, köszönjük. Én is köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen tehát még egyszer, hogy ilyen barátságosan fogadtak. Remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni a fél év során nem engedhetjük meg magunknak, hogy megfenekeljék az együttműködés. Köszönöm. Oké, eh, Nos, akkor folytatjuk a munkát. 11-es napi rendi pontra térünk rá. A koordinátorok ülésének eredményeiről tájékoztatom önöket. A koordinátorok ered, munkájának eredményét egy listán összegeztük, ezt mindenki megkapta, és hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt az ülés végére elfogadottnak tekintjük. Utolsó napi rendi pont, az eig szakértői fórum, vagy mondjuk magyarul a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének szakértői fóruma, és mint tudjuk, a szakértői fórumban az Európai Parlament képviselőket delegál. És azért, hogy megfelelő információkat kapjunk, rendszeresen visszahívjuk, meghívjuk Önt, hogy tájékoztasson arról, mi történik az intézetben, mit lehet módosítani, ehm, milyen eredményeket értek el. Ez egy nagyon fontos kapcsolat, tehát a mi szakbizottságunk is az intézet között. Örülök tehát, hogy eljött közénk. Némiképpen ehm, kezd ehm, szorítani az idő, de igyekszünk azért ezt megoldani. Rügrő Kambis Aliti Anderont üdvözlöm, aki a tapasztalatairól számol be, és utána remélem, hogy még eszmét is tudunk cserélni. Parancsoljon önél szó. Okay. <laughs> Maybe, yes. Thank you. Uh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul beszélnék. Nagy öröm mindig visszajönni az Európai Parlamentbe, örülök, hogy időt szakítanak arra, hogy találkozzanak velem. Két évvel ezelőtt már jártam itt, és tájékoztatni akartam a dolgok állásáról az EIG-nél. Akkoriban az a kérdés volt, hogy újra jelölnek-e, vagy nem, tehát kvázi be is mutatkoztam, és elég kritikus hangot ütött meg a FAM szakbizottság, például azért, vagy olyan értelemben, hogy a fórum, vagy a résztvevők figyelmeztettek a végén, hogy erről nem is beszélhetek. Végezetül aztán úgy döntöttek önök, hogy ne jelöljenek újra. Mindennek megvannak. Illetve, hogy újra jelölnek. Tehát mindennek van előnye és hátránya. Egy éles hangú, bíráló hangú beszélgetés volt egy-két tagállam mégpedig azért, mert egy-két tagállam meghívott engem egy szimpóziumra, ahol a különböző kérdésekről nyilatkoztam meg, és és így megállapíthattam, hogy sokan az interneten is követik, nyomon követik ezeket az eszmecseréket, ezt a vitát. Hát ez örömteli. Hiszen itt a tisztelt házban is fontos vitákat folytatnak a nemek közötti egyenlőségről. Még egyszer mondom, tehát nem akarok bíráló hangú észrevételeket tenni, de a két évvel ezelőtt megfogalmazott kritikai észrevételeimet ismét megismételném, és elmondom, hogy hol, mely területeken sikerült előrelépést elérni. És igyekszem tehát pozitív javaslatokat is tenni. Az EIGE egy elismert intézet szeretne lenni hallották a görög miniszterasszony észrevételeit, és annak érdekében, hogy együttműködünk a görög elnökséggel annak érdekében, hogy jól, jobban elérjük ezeket a célokat. Sok nagyon hasznos publikációja jelent meg az intézetnek, az EIG-nek, van egy dokumentációs központjuk is az adatok jól hozzáférhetőek, különböző kérdésekre vonatkozó adatok, és nagyon sok tagállammal, valamint civil szervezettel is kapcsolatban állnak. Nos, ami a publikációkat illeti, itt még van mit javítani ezen a területen. Egyrészt sokkal több koordinációra van szükség az EIGE, az Európai Bizottság és önök között. A publikációk területén. Úgy gondolom, hogy még nagyon sok párhuzamosság működik áll fenn. Éppen ezért helyesebb volna megítélésem szerint, hogyha három intézet jobban egységesíteni munkáját. Javítandó szerintem még a dokumentumokban jelentkező következtetések és ajánlások végrehajtása területén. Persze ez összefügg az EIGE mandátumával is. Az EIGE nem tehet meg mindent, de úgy gondolom, hogy van még játéktere, van még cselekvési lehetőségem. Persze, az EIG-nek különböző kérdésekről különböző véleménye van, ez világos, de ügynökségként ezt a véleményt nem mindig hangoztathatjuk. Meg van kötve a kezünk. Az EIGEM úgy látja a dolgot, hogy a férfiak és a nők egyenjogosítását Európában valóságá kell tenni. Önök is így gondolkoznak erről, mi több az egész Unióban így gondolkoznak erről. Ám ha ezt a véleményt képviseljük, akkor felmerül a kérdés, hogyan érjük ezt el? A nemek közötti egyenlőség, ez most egy politikai kérdés, vagy sem? Ez jelenti tehát az EIGE számára a kihívást, hogy jobb egyensúlyt találjon a között, a tény között, hogy az EIGE mégiscsak egy apolitikus ügynökség, másrészt pedig a, egy eminensen politikai szintéren tevékenykedik. További nagyon fontos szempont az EIGE munkájának átláthatóvá tétele. Két évvel ezelőtt azt bíráltam, és ez továbbra is érvényes, fenntartom ezt a bírálatot, hogy a szakértők nem eléggé adják át, különböző tagállamokból jövő szakértők nem eléggé adják át tapasztalataikat. És az EIGE kiadványai, publikációi belepillantanak ugyanaz emberek, lapozgatják azt, bár de nem igazán mélyednek el benne. Holott a nemzeti szakértők konkrét, e, munkájának konkrét eredménye ez a sok kiadvány. Úgy gondolom tehát, hogy transzparensebben, átláthatóbban lehetne megszervezni a munkát. Két héttel ezelőtt például az EIGE által szervezett szemináriumról kaptam egy jelentést, egy beszámolót amelyben a gender mainstreaming, amelyen a gender mainstreamingről volt szó, független szakértők készítették ezt a jelentést, és a címlapon az szerepel ez a független képviselő szakértő véleményét, és nem az EIGE véleményét tükrözi ez a beszámoló. Hát nem tudom, hogy így kell eljárni. Aztán az EIGE dokumentációs központjáról is szólnék még néhány szót. Ezt kemény munkával állították föl, sok tagállam gender dokumentációs központja látta a dokumentumokkal, és az EIGE honlapján az szerepel, hogy a nemzeti dokumentációs központok hozzájárultak bár a központi dokumentációs központ eh, adatokkal való megtöltéséhez, de nem világos, hogy maga az EIGE milyen többletértéket biztosít. Néhány évvel ezelőtt én magam szóltam az EIGE munkájáról, munkamódszeréről. Nem rejlik ebben semmi új, abban tehát, hogy látok itt még mit javítani. Ebben a munkában, ezen munkamódszerekben. Az a benyomásom ugyanis, hogy az EIG-ben túl kevés a munkacsoport. Meghívtak különböző előadókat, a szervezetekre, és az EIGE vezetője mondjuk, vagy képviselője legfeljebb csak a nyitó beszédet, meg a záró beszédet tartja. Mondjuk egy terem, számos asztal, mindegyiknél 10-12 ember ül, ezek kis csoportban dolgoznak, aztán a plenárison megvitatják, és végezetül pedig a résztvevők következtetéseket vonnak le. Ez a munkamódszer. De hát a munka a következtetéseknél gyakran kifelednek valamit. És ezen van mit javítani, mégpedig, hogy a konferenciák után nagyon gyorsan publikálják az eredményeket, és végre arról is szó legyen, hogy mit akarnunk konkrétan tenni. A dolog a Gender Equality Indexben ö, ö, csúcsosodik ki, Egyéb iránt én voltam a munkacsoport vezetője, aki ezt a dokumentumot készítettem. Úgy gondolom, hogy egyetértenek velem azzal, hogy ez az index, ez a nyilvántartás egy nagyon jó eszköz, jó instrumentum. Két hét múlva még a tagállami szakértőkkel eszmét cserélünk erről az indexről, vagy nyilvántartásról. Megkérdezzük, hogy mi változott a tagállamokban, mire van szükségük ahhoz, hogy a statisztikai eszközzel dolgozhatjanak, dolgozhassanak azért, hogy a nemek közötti mainstreaminget és egyenjogosítást jobban támogassák. Úgy gondolom, és ezzel zárom is mondandómat, hogy szükség volna arra, hogy az Európai Bizottság az EIGE mandátumot jobban áttekintse. Mert számos szabály szabályozza a munkájukat bár, de úgy gondolom, hogy az ügynökségnek sokkal nagyobb mandátum, mandátumot kell biztosítani, sokkal nagyobb eh, játéktere, cselekvési területet kell számára biztosítani. El kellene, hogy foglaljon egy, fogadjon egy világos éves programot. Az előző életemben megtanultam, hogy ha több éves programokat készítünk, akkor egy 30%-os játékteret kell biztosítani az elő nem, előre nem látható eseményekre való reakció érdekében. Például a, kri, a válság, amikor kitört a válság, egy olyan jelentést szerettünk volna készíteni, hogy a válság milyen kihatása van a nők helyzetére, de ezt nem tudtuk elkészíteni, mert a több éves munkaprogramban ez a cím nem szerepel. De hát hogy szerepelhetett volna kérdemén, ha korábban még nem volt válság? Szóval rugalmasabbá, rugalmasabbá kell tenni a programozást, és jobban kell figyelni a civil szervezetek visszajelzéseire. Köszönöm szépen! Most pedig Elebrenti Maratószín kap szót. I would like to thank uh, FEM Committee for my nomination as alternate member at EG. Köszönöm szépen, és uh, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt uh, lehetek Engem csak múlt év októberében neveztek ki, és múlt év szeptembere volt az első alkalom, hogy részt vehetem ezen a szakértői fórumon, és néhány szempontot szeretnék bemutatni önökkel, amik akkor megvitatásra kerültek azon az értekezletem és miután nagyon nehéz első alkalommal egy teljes áttekintést adni, ennek az intézetnek a szervezetéről és a tevékenységéről, illetve bemutatni azt, hogy milyen hozzáadott értéket kaphatunk Tehát a legutóbbi tárgyalása, illetve a fórum alkalmával arra az új épületben került sor ennek a rendezvénynek a megtartására, ami nagyon fontos, mert központi elhelyezkedésű, és az egyetlen olyan európai intézmény, amelyik az Európai Parlament irodáival és a bizottság képviseletével egy épületben található. Miután a legújabbi fejleményekről támogatást kaptunk, utána a nemzeti képviselők szóltak a legutóbbi politikai fejleményekről, és a két fő kérdésre összpontosítottunk. Az első a nők elleni erőszak kérdése volt egész Európát átfogóan, és a nemek közötti szakértők egy áttekintést adtak a tényleges helyzetről. Nagyon sok tanulmány készült a nemek közötti erőszak kérdésében. 2010 és 2014 es időszakot leli fel a tanulmány. Az intézetnek a feladata, hogy különböző kezdeményezéseket tegyen, és már elkészítettek jelentéseket, tanulmányokat amivel feltérképezték a jelenlegi adatokat, a jó gyakorlatokat, módszertant dolgoztak ki, és a nemek közötti egyenlő, különböző erőszakot, a nők elleni erőszakot, a csonkításokat, nemi szervek csonkítását és egyebeket feltérképezték. Továbbá egy új tanulmányjal is foglalkoztak, ami nagyon figyelemre méltó. Ez egy nemzetközi tevékenységet méri fel a nemek közötti erőszak tevékenységre vonatkozóan egész Európában. A célja ennek a tanulmánynak az az, hogy megnézzék, hogy hogyan történik az adatgyűjtés az erőszakkal kapcsolatban, és hogyan végzik ezt a nemzet, illetve a nemzetközi szervezetek Múlt november óta, ha jól tudom, ez, az, ez már elérhető az interneten keresztül, és nagyon érdekes. Az is érdekes, hogy milyen jogi keretek és politikák léteznek az Európai Unió tagállamaiban. Ezek eltérőek, mert különbözőek a megközelítések, és sok esetben a nemek elleni erőszak definíciója is eltérő az egyes országokban fontos, hogy adminisztratív adatok is legyenek, ugyanakkor ezeket rendkívül nehéz összegyűjteni. Ezért erőfeszítéseket tettek az adatgyűjtések javítására nemzeti szinten, és különösen a nők elleni erőszakra vonatkozóan, és az adatgyűjtési rendszereket is igyekeztek javítani. Ez kapta az elsődleges figyelmet, először is, hogy közazonos azonos módszertan legyen, azonos definíciók, illetve meghatározzák, hogy mire van szükség, milyen adatokra, és ezeket azonos módon gyűjtsék. Ez mindenképpen fontos, hogyha harmonizálni akarjuk az adatgyűjtés tést, és összehasonlítható statisztikákat akarunk kapni Európára nézve. Másik téma, ami ugyancsak szerepelt a napirenden, az elmúlt értekezleteken, ez a folyamatban lévő tárgyalások, amik arról foglalkoz, azzal foglalkozott, hogy az EIGN e szakértőinek mi a szerepe. Egy munkacsoport került létrehozásra három al munkacsoporttal, hogy az információkat megfelelően tovább tudják adni, és hatékonyabbá tudják tenni a munkát természetesen az intézet érdekében elhangzott egy olyan javaslat, egy korábbi megbeszéléseken, hogy egy dokumentumot kellene készítenie az intézetnek, amit az egyes tanácskozások előtt köröznének, hogy mindenkinek legyen lehetőség ezeket tanulmányozni, és már felkészülten érkezni a találkozókra. Ez egy jelentős előrelépés, és mindenképpen ezen az úton kell tovább mennünk. Az Európai Gender Platform is segíti a vitát, illetve a kommunikációt a tagokkal. Ez mindenképpen nagyon fontos, ez a Eurogender Platform nevű intézmény. Ahogy már a kollégám elmondta, a hivatalos megnyitója is megtörtént szeptemberben a könyvtárnak és az adattárnak és a központnak itt számos politikus, tudós részt vett, és nemzeti parlamenti képviselők is jelen voltak. A megnyitót a dokument, kutatási dokumentációs központ munkája követte. Ez nyitva áll az aktivistáknak, a kutatóknak, szakembereknek. Ez egy szakkönyvtár, elektronikus könyvtár pedig több mint 2000 forráshoz ad kapcsolatot. A nem, nemek közötti egyenlőségelhez ad statisztikákat, módszertanokat, politikák elérhetőek ezen keresztül. Ez nagyon fontos, mint kutatóközpont és mindenképpen segíthet, és az új technológiák segítségével egy nagyon hasznos eszköz, és mindenki eh, itten eh, tudást meríthet, hogyha ezekkel a kérdésekkel kíván foglalkozni. Az volt a benyomásom, hogy eh, halad előre a dolog, az együttműködés is jó úton jár, tehát a szervezeti szinten, és fontos tanulmányokat, jelentéseket készít az intézet. Természetesen erről még beszélhetünk sokáig. Elnök, köszönöm szépen. És mielőtt én magam néhány kommentárt tennék, körülnézek, hogy szeretne valaki szó, hozzászólni kérném, a, hogy aki hozzá kíván szólni, ezt nagyon röviden tegye, mert 5 órakor vége lesz a tolmácsolásnak, és hogyha nem szeretnék azt, hogy én svédül beszéljek, akkor jó lenne, hogyha inkább csak röviden kérdeznének, úgyhogy még e, viszonylag rövid válaszok is lehetségesek legyenek. Először Bauer asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek tényleg Köszönöm szépen ezeket az információkat. Az az érzésem, hogy az ön kritikája nem olyan erős, mint legutóbb volt. Bírálta, sokkal jobban bírálta legutóbb, és komolyabb kérdéseket bírált, és egyetértettünk önnel, hogy természetesen mindenen lehet javítani, de ugyanakkor azt is láttuk, hogy vannak javulások, és ez az ügynökség komoly munkát végez. Teljes mértékben igaza van, hogy a munka lehetne koordináltabb és koordináltabbnak kellene is le, lennie a bizottság, a, velünk, az EGE e és más ügynökségekkel is. Például a Eurofund, és egy rendkívül fontos ügynökség, amelyik ugyancsak foglalkozik a nemek egyenlőségi kérdéseivel, szociális területen, szociális munka és foglalkoztatási területeken. De az az érzésem, hogy a következő lépés a, a javítást kellene elérnünk, ez a jobb együttműködés a különböző Eh, egy eh, ügynökségek között. Ami ugyancsak rossz, az az, hogy megosztottság mutatkozik a bizottság szintjén is a nemek egyenlőségi kérdéseiben, mert egyrészt a szociális és foglalkoztatási főigazgatósághoz tartozik, ugyanakkor eh, ez a kettő ugye megosztásra került Andor úr és Reding asszony között, Malmström biztos között is, tehát ezt mi is megszenvedjük, mert nem igazán jó az együttműködés, és nem igazán jó a munka megosztás. Tehát az az érzésem, Hát persze attól függ, hogy hogyan szervezik majd a következő bizottságnak a munkáját, de mindenképpen nagyon hálásak vagyunk az ön véleményéért, és majd megpróbáljuk ezeket az ismereteket, véleményeket felhasználni a saját kapcsolataink és munkánk során. Köszönöm, elnök! Morvai asszony, röviden kérném. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Ahogy hallottuk ma reggel, az éves költségvetésük 7,7 millió euró. Nagyon röviden szeretném megkérdezni, hogy hogyan költik el ezt a pénzt, mi a, mire költik, és mit eredményez ez az európai nőknek? Egy ilyen gazdasági válság idején még 7 euró is sok egyeseknek, amikor ezt ki kell fizetni azért, hogy élelmiszert vegyenek a gyerekek számára. Nem szeretnék populista lenni, én magam is kutató vagyok, és kutatási munkákat végeztem, nagyon sokat, több könyvet is megjelentettem, több ezer cikket, és nagyon komoly kutató munka folyik Európában. Egy kicsit utána számoltam, és ebből, a szám, ebből az összegből minden tagállam 300 ezer eurót kaphatna évente a tudományos kutatásra, mi ebből a hozzáadott érték az önök intézetében, és mit ö, ö, csináltak ebből a múlt évből, amit eredménynek tekinthetünk. Konerisza asszony. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést valójában fel lehet ugyan tenni a hölgyeknek, de hát majd esetleg látom. Engem az lepett meg, hogy az átláthatóságot említették egyrészt, és a politikai véleményeket, akik dolgoznak. Mert említette, hogy két külön témaként említette ezeket, szerintem viszont ez a kettő összefügg. A politikai vélemény mindenképpen van, senki sem hiszi azt el, hogy akik ott dolgoznak, azok teljesen politikamentesek. Ha valaki kutató munkát végez valamit, ennek szenteli az életét, valamilyen véleménye mindenképpen van. Az egy, egyetlen mód annak, hogy eh, szavahihető legyen a munka, a kutatási eredmény, hogy semleges-e a vélemény, ez teljesen átlátható kell, hogy legyen, és világos, egyértelmű kell, hogy legyen, hogy mire épül. Osztják -e ezt a véleményt, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy az átláthatóság növekedjen, amikor a különböző elemzések, vélemények készülnek. az is felvetődött bennem, ez talán inkább az elnökségnek szóló kérdés. Azt javasolták, hogy a mandátumot úgy alakítsuk, hogy a napi ügyekre nagyobb reagálási lehetőség legyen. Amikor ez hogyan valósulhat, ezt meg lehet, hogy erről tud valamit mondani. Hogyha több lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy rugalmasan lehessen a napi ügyekre reagálni a munka akkor mikor lenne ennek itt az ideje, hogy ezt tegyünk? Szerintem, elnök, szerintem ez egy rendkívül jó kérdés. Most svédül fogok beszélni. Nem igazán tudom megválaszolni ezt a kérdést, de hogy mondjam azt, ha ebben a kontextusban én magam is tapasztaltam, a legutóbb, amikor ön itt járt, sokkal erősebb volt a bírálata. El szeretném mondani, hogy ami a mi bizottságunkat illeti, nagyon fontos, hogy világosan és tisztességesen kell elmondaniuk, hogy mit tapasztaltak, mert önök a szemek és fülek, és ez fontos számunkra, hogy lássunk és halljunk olyan dolgokat, amiket magunk közvetlenül nem láthatunk és hallhatunk. Én személy szerint rendszeres kapcsolatot tartok önökkel, de nagyon fontos, hogy ha van valami, amit önök látnak, ha valamit tapasztalnak, azról minket is értesítsenek nincs értelme itt kertelni, és hogyha kritikusan az bírálni akarnak, akkor tegyék, hogyha kevésbé bírálnak, nem baj, akkor az is jó. Az együttműködési megállapodásban, amiről a koordinátorok tárgyaltak, az van, hogy önöknek jelen kell lenniük körülbelül 6 hónaponként, tehát évente két alkalommal, ami önmagában azt jelenti, hogy sokkal gyakrabban találkozhatunk és segít áthidalni a különböző időszakokat. Ez lehet, hogy furcsán alakul idén, mert ugye választási év, stb., de egy szabványos évben szerintem eh, teljesen észszerű, hogy 6 hónaponként találkozzunk. Korábban a nap folyamán azt mondtam, hogy a következő hónapban a meg lesz az, az irányelv került elítékre, és talán jó lenne, hogyha esetleg majd kicsit előbb majd el tudna jönni, hogy meghalljuk a jelentését, és feltehessük azokat a kérdéseket, amik felvetődnek. És természetesen az ön kérdését is feljegyzem, mert jó, helyén való. Nem tudom, hogy milyen megállapodások vannak, megoldások, de ezzel most visszakerül a szó önhöz, hogyha nagyon röviden tudna válaszolni, mert 5 perc múlva a tolmácsoknak lejár a munkaidejük a mai napra. Ik ben eh, zeker niet zachter geworden. Ai. köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem én váltam lágyabbá, hanem az EIGE kezd egyre erősebbé válni. Ezt figyelembe kell venni. Elhangzott egy bírálat. Bauer asszonynak teljesen igaza van, nagyobb koordinációra van szükség. Biztos, hogy egyeztetés van az ügynökségek között, de Cornelis asszony a hozzászólásában a görög elnökséggel kapcsolatban a horizontális irányelvet említette. Gondolom, Cornelis asszony, hogy ön a 19-es cikk alapján beszélt erről, nem pedig a második cikk alapján, igaz? Az EIGE e és az ehhez hasonló szervezetnek együtt kell működnie az alapjogi ügynökséggel, hiszen a nők között nagyon nagy különbségek vannak. Vannak fogyatékkal élő nők, vannak leszbikus nők, de van egy közös pont, amely alapján az alapjogi ügynökséggel együtt tudunk működni, a pénz, a finanszírozás. Természetesen az Európai Parlament szándéka az volt, hogy a nemek közötti egyenlőség intézetét hozza létre, amely a tagállamokat szolgálja. Ez volt az európai parlamenti képviselők célja. Hogyha önökben felmerül kérdés azzal kapcsolatban, hogy tagállamonként milyen eredménye van ennek, vagy mennyit kap egy adott tagállam ebből, nos hát erre nekem, nem nekem kell válaszolnom, nem nekem kell erről véleményt formálnom. Ami azt a kérdést illeti, hogy mikor lesz itt az ideje, hogy a szabályozás kérdésére visszatérjünk. Nos, hat éve létezik az EIGE. Nem tudom, hogy mi áll a szabályzatban arra vonatkozóan, hogy mikor kell felülvizsgálni a működését. A bizottság biztos, hogy jobban ismeri ezeket a szabályokat. De esetleg a bizottsággal kellene arról beszélni, hogy megnézni, hogy a mandátumunkon hogyan lehetne bővíteni, mikor lehet ezt felülvizsgálni. Ami pedig az átláthatóság és a politikai álláspontok kérdését illeti. Cornelissen asszony is tudja, hogy amikor a, társadalom, a társadalmon próbálunk változtatni, önök is ezt teszik az Európai Parlamentben, megpróbálunk a mostani társadalmon változtatni. Nos, Persze, hogy ez politikai jellegű tevékenység. De az ügynökségnek alapvetően nem politikai jellegű a célkitűzés, éppen ezért ez egy nagyon nehéz egyensúly kérdés. Megpróbálják a politikusok a politikai kérdéseket kézben tartani, aztán, hogy hogyan sikerül az ügynökségnek ilyeneket felvállalni, az már egy másik kérdés. Görögül fogok most hozzászólni. Úgy látom, hogy ezen kérdések felforgácsolódnak, és vannak olyan kérdések, amelyek megismétlődnek. Az AIG-vel kapcsolatban az Európai Parlament jelentéseiben nagyon gyakran nem használják fel az EIGE által rendelkezésre állított adatokat, és azon adatokat, amelyekkel a nemek közötti egyenlőség területén rendelkezünk. Annak ellenőre, hogy nagyon komoly adatokkal rendelkezünk, és a statisztikai elemzések rendkívül fontosak. A legutóbbi ülésünkön azt mondtuk, hogy intenzívebbé tettük az együttműködést az EIGE és az Eurostat között azért, hogy megbízhatóbb statisztikával rendelkezzünk a nők helyzetéről. Ön azt kérdezte, hogy mit tesz az AIG, és milyen célt szolgál a nők szempontjából Európában. Az elnökség támogatásával fél évente kidolgozzák a programokat a Pekingi platform keretein belül a szegénység, a nők gazdasági helyzete hasonló témákban és az EIGE ezen kérdéseket rendszeresen tanulmányozza. Ezt rendkívül fontosnak tartom abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy konkrétan hogyan is állunk itt. Európai tanulmányokról van szó, amelyeket európai szinten készítjük, nem pedig az egyes tagállamok szintjén. Ajánlásokat fogalmazunk meg, javaslatokat, bevált gyakorlatokat, és mindez összegyűjti azon ismereteket, amelyek hasznosak lehetnek számunkra a jogalkotás szempontjából. Hiszen az Európai Unióban erre szükség van. Éppen ezért azt gondolom, hogy az így összegyűjtött ismeretek nagyon fontosak és hasznosak. Az átláthatósággal kapcsolatos a módszertani problémák rendkívül összetettek, Éppen ezért megbízható adatokra van szükségünk, hiszen önök is tudják, hogy ezen tanulmányok hogyan készülnek, ezen elemzések, nagyon összetett elemzések hogyan készülnek. Nagyon fontos ebből a szempontból a megbízható adatok rendelkezés állítása, hogy megbízható legyen az elemzés. Éppen ezért fontos az adatok elemzése, hiszen a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos index az egyes tagállamok helyzetét fogja tükrözni. Éppen ezért azt gondolom, hogy egyfajta európai kutatói központról van szó, nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy az ilyen európai kutatóközpontok mit tesznek. Hát ismereteket állítanak rendelkezésre, nem egy konkrét terméket hozunk létre. És biztos, hogy lehet még javítani a működésünkön azért, hogy jobbak legyenek az eredmények, és a szakértői formot jobban tudjuk megszervezni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon örülünk annak, hogy a szakértői fórummal kapcsolatban megosztották a véleményüket velünk. Nagyon reméljük, hogy visszajönnek még majd, és a jövőben még sor kerül hasonló eseményekre. Remélem, talán évente kétszer, lehet, hogy idén nem sikerül ezt kétszer megszervezni a választások miatt, de fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen kapcsolatban álljunk egymással, és megkapjuk önöktől az információt arra vonatkozóan, hogy mi történik önöknél. Köszönjük, hogy eljöttek. Nos, ezzel lezárjuk a mai ülésünket. Elnézést, hogy pár perccel tovább tartottuk az ülést. A tolmácsoktól elnézést kérek. Legközelebb jobban fogok muzsikálni. Köszönöm.